Il presidente. Az elnök. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, Jó napot kívánok, kedves kollégák, megnyitom az ülést. A napirenden ma reggel az első napirendi pontban az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjét érintő konferenciáról napi rendi pont szerepel. A tanács nevében már is megadom a szót. Prnyak miniszter asszonynak tessék Nikolina. Öné a szó. Saluto e ringrazio per la sua... Üdvözlöm Sújca biztost a bizottság alelnökét. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megvitathatjuk az Európai Jövőjéről szóló konferenciát amely az elmúlt hónapokban fogalmazódott meg, ez az ötlet is, nagyon figyeltünk a parlament álláspontjára. Hogyan Plenkovics miniszter tegnap mondta, a tanács maga részéről elkezdi a munkát, és próbálja körvonalazni a konferenciát. A decemberi Európai Tanács adott iránymutatást a tekintetben. Úgy gondoljuk, hogy prioritást kell adni a, stratégia, a 2019-2024-es stratégiai menetrend végrehajtásának. Júniusban megállapodtunk, hogy eredményeket mutatunk fel az állampolgárok számára. A stratégiai agendában meghatározott prioritások az állampolgárok igényeit jelenítik meg, eh, amelyeket például az állampolgári párbeszédekben szűrtünk le. A konferencia ezen párbeszéd eredményét eh, jelenti. A miniszterem tegnap kihangsúlyozta, hogy a konferencia milyen lehetőséget kínál arra, hogy figyeljünk az állampolgárokra és megfeleljünk elvárásaiknak. Úgy gondoljuk, hogy a konferencia hozzá kell, hogy járuljon a megfelelő szakpolitikák kialakításához közép és hosszú távon, azért, hogy a jelenlegi és a jövendőbeli kihívásokra jobb választ adjunk. Úgy gondoljuk, hogy a következő konferencia inkluzív folyamatban kell, hogy létrejöjjön a három intézményt bevonva, és az intézmény közi egyensúlyra figyelve. Ugyanakkor a tagállamokat és a tagállami parlamenteket kell bevonni. A shared ownership azt tehát, hogy mindenki magáinak érezze a konferenciát, nagyon fontos. Tisztelt képviselők, az Európai Tanács a horvát tanácsot azzal bízta meg, hogy egy tanácsi álláspontot dolgozzunk ki a konferencia működéséről, hatájáról, hatája tekintetében és itt az Európai Parlamenttel és a bizottsággal szorosan együttműködjünk. Elkezdjük ezt a munkát, és bejelenthetem önöknek, hogy ma az e, a nagykövetek Brüsszelben az első informális eszmecserét lefolytatják. Az általános ügyek tanácsa január 27-én szintén napirendre tűzi ezt a kérdést. Figyelünk tehát a parlament álláspontjára, és az önök állásfoglalását nagy figyelemmel fogjuk követni, és persze kíváncsian várjuk a bizottság inputját, melyet értelmezésünk szerint jövő héten kapunk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottság alelnökének, Sujica asszonynak a szót, tessék parancsoljon. Dear President, uh, dear State Secretary, honorable members. It is an... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Megtiszteltetés, hogy itt lehetek az európai demokrácia szívében, hogy beszélhessünk az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Mint a ház korábbi képviselője, az Európai Parlamentet közeli barátaimnak tartom. És most ismét barátként vagyok itt, és partnerként az új szerepemben az Európai Bizottság alelnökeként. Tudom, hogy mennyire fontosak a polgárok az európai döntéshozatalban. Ugyanis a döntéseinket úgy hozzuk, hogy az az ő javukra váljon. Ugyanakkor nem mindig van erre lehetőségünk, ezt el kell ismerni. De most lehetőségünk van arra, hogy meghallgassuk a polgárokat, választ adjunk nekik kölcsönös bizalmat, építsünk az Európai Unió és a polgárok között. Ez egy igen fontos része az Európa jövőjéről szóló konferenciának. Egy kulcsfontosságú pillanatban vagyunk az európai történelmen belül, és hogyha ezt sikerül megfelelően megvalósítani, annak nem csak a jelenben, hanem a jövőben is hatása lesz. Mindannyiunk feladata, hogy ezt sikerre vigyük. Tisztelt képviselők, hadd fogalmazzak egyértelműen, nem folytathatjuk tovább úgy, ahogy eddig tettük. A politika eddigi módszerei nem működnek. A polgárok azt akarják, hogy meghallgassuk őket, nekünk pedig figyelnünk kell rájuk, és úgy kell válaszolniuk, ahogy nekik arra szükségük van. Az együttműködés és a bátorság a kulcsszavai ennek az új folyamatnak. Bátornak kell lennünk, új kreatív, innovatív megoldásokat kell találnunk, hogy működtessük a demokráciát, és hogy ez még inkább a polgárok javát szolgálja partnerként kell tekintenünk rájuk, a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak egyaránt. Ennek érdekében egy közös nyilatkozat a három intézménytől kikövezheti az utat az új partnerség felé. De a partnerség nem áll meg ezzel a három intézménnyel. A tagállamok és az ő nemzeti parlamentjeik szintén be kell, hogy vonodjanak ebbe a munkába. Az együttműködésük értékes erőforrás lesz ebben a folyamatban. Minden polgárt el kell érnünk, különösen azokat, akik nem mindig vesznek részt közvetlenül a velünk való közös munkában. A régiók bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való együttműködésre is számítanunk kell. Alelnökként vállaltam, hogy felkeresem a régiókat, és meg akarom hallgatni, hogy a polgárok mit gondolnak az Európai Unióról. Kedves kollégák, álljunk meg itt, semmiképpen ez egy nyitott folyamat. Ahogy a konferencia előre halad, remélhetőleg mások is csatlakoznak hozzánk. Két ága van ennek a folyamatnak. Az egyik a szakpolitikai viták azokról a témákról, amelyek az Európai Bizottság prioritásait és a tanács napirendjét foglalják magukban. A másik ág pedig a transnacionális listákon való választás lehetősége. Vera Jurova alelnök kollégám felelős azért, hogy ezt az intézményi ágat tovább vigye. Az Európai Bizottság el fogja fogadni a konferenciához mm, való részesedését jövő héten, január 22-én. Ez a mi hozzájárulásunk ahhoz az egyeztetéshez, amelynek a következő hetekben meg kell történnie a három intézmény között. Így kell a formátumról, struktúráról, hatályról megegyeznünk. Ez lesz a tartalma annak a közös nyilatkozatnak, amiről korábban beszéltem amint az általános ügyek tanácsa megvitatja ezt a január 30-ai ülésén, átléphetünk a következő szakaszba, meghatározhatjuk a kezdődátumot, ez ideális esetben 2020 első felében történik majd meg. És milyen jobb dátum lehetne, mint május 9-e, Európa napja, amely annyira fontos mindannyiunk számára már látom, hogy milyen lehetőségeink lesznek egy gyümölcsöző vitára, hiszen olyan sok prioritásban osztozunk. Az intézmény közi kapcsolatokért felelős alelnök Maros Sefcsovics is részt fog venni ebben a folyamatban. Tisztelt képviselők, mint a polgárok által közvetlenül megválasztott képviselők, az önök szerepe létfontosságú ebben a folyamatban, és nagyon örülök az önök állásfoglalásának, illetve annak a vállalásnak, hogy nem akarják előre eldönteni ennek a konferenciának a tartalmát. Azt gondolom, hogy ha az eredményeket előre meghatároznánk, az jobban ártana a demokráciának, mintha egyáltalán nem is kezdenénk el ezt a folyamatot. És tisztelt képviselők, azzal, hogy megerősítettek a demokráciáért felelős alelnöki posztomban, megmutatták, hogy bíznak bennem. Ahogy fontos a polgárokkal való bizalmat építeni, én is szeretnék bizalmat építeni önökkel közösen, és várom a közös munkát. Köszönöm szépen. Grazie. Dopo aver ascoltato... Köszönöm szépen, meghallgattuk a tanácsot és a bizottságot és mielőtt megadnám a frakcióvezetőknek a szót, néhány észrevételt szeretnék tenni, hiszen több hónap óta dolgozunk ezen a projekten, az Európa jövőjét illető konferencia projektem. Természetesen nagyon örülök annak, hogy ma lefolytatjuk ezt a vitát, és hogy az Európai Parlament szavaz arról az állásfoglalásról, amely útra indítja ezt a folyamatot. Mint tudják, ez a konferencia az Európai Parlament kérésére jön létre. Von der Leyen biztos asszony, bizottsági elnök asszony figyelt júliusban a parlament kérésére az európai parlamenti választások után. A amikor világosá tettük, hogy az európai irányítás struktúráit át kell tekinteni. A nemzeti intézmények bevonásával, és persze az állampolgárokra figyelve kell ezt a folyamatot végrehajtani. Azt hiszem, hogy ebben egyetértés van közöttünk. Az az állásfoglalás, amelyről ma szavazunk, a reform irányában adott zöld jelzés. Nem előre meghatározott reform ez, de biztos egy nagy lendületet ad a demokráciának, annak, ahogyan a demokrácia és az intézmények működnek. Fontos, hogy a demokrácia hasznára váljék az állampolgároknak. Azt hiszem, hogy ez az európai intézményeként érdekében van, és az egész unió érdekében van. Ezért szeretnénk azt, hogy ez a folyamat az állampolgárokat helyezze a figyelem középpontjába. Minden politikai frakció egyetért vele, hogy ez egy milyen fontos folyamat. Nagyon fontos, hogy figyeljünk és az állampolgárokkal, valamint az intézményekkel, európai intézményekkel párbeszédben maradjunk akkor leszünk sikeresek, hogy az európai intézmények közösen tudnak előre haladni, és most pedig megadom Manfred Webernek, a néppárti frakció vezetőjének a szót tessék. President. Elnök úr, tisztelt alelnök asszony, tisztelt soros elnökség. Az Európa jövőjéről szóló konferencia ról szóló vita kiinduló pontja a tavalyi választási eredmény volt, amelyen rengetegen vettek részt, az Európai Unió a második legnagyobb demokrácia mindemellett a világon, ez tehát a kiinduló pont. Az, eur, az európai emberek hisznek Európában, bíznak benne, hozzá akar, akarnak járulni jövője alakításához. A fő kérdés az, hogy vajon a szavazók szavazata tényleg számít-e? Ezt a kérdést tették fel maguknak, ezért tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy javítsunk az eddigieken. Az elkövetkezendő évtizedben meg kell erősítenünk az európai demokráciát. A néperti frakció szempontjából a legfontosabb az, hogy bevonjuk az embereket a jövő alakításába, fontos, hogy bevonjuk őket ebbe a folyamatba. A második dolog, hogy a parlament vezető szerepet játszon, hiszen mi vagyunk a polgárok képviselői. Mi képviseljük az Európai Unió politikai térképét földrajzilag, politikailag, tartalmilag, egy olyan parlamentet képviselünk mindemellett, ahol a mandátum szabad gyakorlását tiszteletben tartjuk, túl azon, hogy a frakció egységét is természetesen igyekszünk megőrizni, és emellett kiváló a munka kapcsolat a tanácssal és a bizottsággal. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Dobravkával, mint illetékes alelnökkel minden bizonyal kiváló lesz az együttműködés. Egy további fontos alapelv, hogy bevonjuk a nemzeti parlamenteket. Ezekről a kérdésekről már megállapodtunk, de nagyon fontosnak tartom külön megemlíteni, hogy az Európai Unió reparlamentarizációja egy kulcsfontosságú elem a frakciónk számára. Ez a munkastruktúra. Aztán, ami az irányt illeti, a demokrácia két alapelven alapszik, a jelöltek állításán és a program kialakításán. Nagyon fontos számunkra, hogy európai szinten ezt az elvet megvalósítsuk. E kapcsán említeném a Spitzen kandidát elképzelést, amelyel elbuktunk tavaly, de a néppárt továbbra is szeretne ragaszkodni ehhez az elvhez. A Spitzen kandidáten elvet, a csúcsjelölti elvet egy kötelező folyamattá szeretnénk tenni a jövőben. Nagyon fontos hogy elgondolkodjunk az európai politikai pártokat illető szabályokon is, és azon is el kell gondolkodni, hogy hogyan akarjuk megerősíteni az Európai Parlament hatásköreit, különösen fontos kérdés itt a kezdeményezési jog a parlament számára, hiszen minden más parlamentnek is van ilyen joga. Ez nagyon fontos a jövő szempontjából. Legyünk demokratikusabbak, és hagyjuk az embereket dönteni, ez a legjobb gyógyír az anti-európéerek ellen. És végezetül Vajon tényleg felkészültünk-e a jövő kihívásaira? Mit tudunk tenni a jelenlegi szerződések adta kereteken belül, de el kell gondolkodni azon is, hogy esetleg szerződés módosításra lehet szükség, ezt is meg kell vitatnunk az Európa jövőjéről szóló konferencián. Kezdjük el ma a munkát, lássunk neki, és álmodjunk egy új álmot Európa számára. Köszönöm. Köszönöm, García Perez, asszony a szocialisták és demokraták elnöke. Elnök úr, május 9-én 70 éve eh, lesz annak, hogy az első európai közösségek létrehozását eh, megalapozó nyilatkozatot aláírták. Hat ország szabadon úgy döntött ekkor, hogy eh, egymáshoz köti a sorsát, hogy biztosítsa a békét és jobbítsa az ítélő emberek életét. De Európa nem fog egyszerre létrejönni, hanem ez egy folyamatos út lesz. Most pedig a mi feladatunk az, hogy új lendületet adjunk ennek. Európában és a világon is biztosítani kell a békét és jobbítani az emberek életét. Ma az Unió olyan új kihívásokkal szembesül, mint a klímavészhelyzet, az egyenlőtlenség és a digitalizáció, de a jogállamok, jogállam elleni támadások és a populizmus is fenyeget minket. Most egy egyedi lehetőségünk van, amit nem szalaszthatunk el. Egyesíthetjük az uniót, és felkészíthetjük a kihívásokra. A polgárok bevonására is egy kiváló lehetőség. Ez meghallgathatjuk, hogy mit mondanak az európaiak, és hogy milyen javaslataik vannak. A társadalom összes szeletét be kell ebbe Európa jövőjéről egy konferenciát tartottak már 1948-ban. Ahhoz képest most sokkal több eszközünk van, amelyen megkönnyíthetjük a, a civil társadalom részvételét, és ezeket meg kell ragadni. A szocialisták és demokraták azt akarják, hogy ez egy valódi párbeszéd legyen a polgársággal, és hogy ez konkrét eredményekre forduljon át. Dolgozni fogunk azon, hogy széles körű részvétel legyen. A földrajzi eh, származás, eh, az életkor és a nem szerint is eh, egyenlő képviseletre van szükség ebben a folyamatban. Mindenkinek van mit hozzátennie ehhez a konferenciához. Ugyanis Európa csak akkor létezhet, hogyha az összes nép, az összes város részt vesz ebben. Jean Monnet azt mondta, hogy itt nem államokat, hanem személyeket egyesítünk nem szabad nemzeti egységekben gondolkodni. Európának egyesülnie kell. Egyre nehezebbé válik a politikai kontextus, és ezért meg kell erősítenünk ezt az európai projektet. Nem azért vagyunk itt, hogy egy piacot építsünk, egy közösséget akarunk létrehozni, ez sokkal több, mint egy piac. Ezért kell most megvédeni az európai demokráciát, és emlékeztetni arra, hogy az emberek életét kell jobbá tenni. Az Európai Unió sokáig hagyta figyelmen kívül a szociális pillért, és az intézkedéseket nem kísérték szociális lépések. Ezért növekedett a szegénység és az egyenlőtlenség, ez pedig csak táptalaja a populizmusnak. A polgárság Európáját kell előmozdítani. Büszkék lehetünk a Lisszaboni szerződésre, amely megerősítette az Európai Parlamentet, és bevezette az új eszközöket a polgárok részvételére de ez még nem elég. Remélem, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia új tereket nyit meg majd arra, hogy gazdagítsa a vitát, és innovatív ötleteket hozzon felszínre, amelyektől jobb lesz az emberek élete. A választási rendszerreformjára is szükség lesz 2024-ben. Egy nagy utat jártunk be eddig is, az európai család kibővült. Csak hat országgal indultunk, most pedig 28 ország van. Sajnos most el kell búcsúznunk egy országtól, de reméljük, hogy ez csak ideiglenes lesz. Az európai projektet újra kell gondolni. Tekintsünk most hátra, és aztán pedig induljunk előre, és tegyük meg, amire szükség van. Emlékezzünk arra, ami egyesít minket, és legyünk tudatában annak, hogy a jövő a mi kezünkben van. Nem csábíthat el bennünket a nosztalgia, minden nap építenünk kell Európát. A sorsunk valamennyiünk kezében van, és mindannyiunknak meg kell felelnünk ennek a kihívásnak. A szocialisták és demokraták meg fogják tenni a magukét Európa építésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csolosz képviselő, a Renew Europe vezetője. Elnök úr, kedves kollégák! Itt ülünk, és Európa sokszínűségéről adunk tanúbizonyságot, és ezt ismét megmutathatjuk. Az európai választások megmutatták, hogy Európa, az európai állampolgárok hisznek Európában, de jobb Európát akarnak, a jobban működő Európát. Fontos tehát, hogy bevonjuk az állampolgárokat ebbe a folyamatba, hiszen Európa nem egy öncél és nem egy elit célját kell, hogy szolgálja, hanem minden állampolgár javára kell, hogy váljon. A konferencia kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy megújítsuk Európát, eh, és eh, új eljárásokat dolgozzunk ki, valamint eh, megmutassuk, hogy a sokszínű állampolgárok is hallathatják a hangokat. Indítsuk új, újra Európát, és oldjuk meg a nehézségeket. Egy olyan Európát jöjj, hozzunk létre, amely nem csak mint korlátozó Európa jelenik meg, hanem szódítsuk meg az állampolgárokat, ezért tartjuk fontosnak, hogy május 9-én induljon útjára ez a konferencia. Ki kell hangsúlyozni, arra van szükség, hogy rendszeresen bevonjuk az állampolgárokat, nem csak a választások során hallgassuk a hangjukat. Sok minden aggasztja az állampolgárokat, félnek, néha félnek attól, hogy elveszítik a befolyási lehetőségüket, de a participatív és a képviseleti demokrácia kiegészítik egymást, és nem egymás ellentétei. Kedves kollégák, két és fél évet szánunk arra, hogy jó gondolatokat dolgozunk ki, amely nem csak az intézmények működését teszi hatékonyabbá és átláthatóbbá, hanem amely folyamat során um, megmutathatjuk, hogy igazi közös házunk Európa. Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk az állampolgároktól arról, hogy hogyan tudják a területhez való kapcsolódásokat, egy kultúrához való kapcsolódásokat az európai önazonossággal összekapcsolni, hiszen Európa mind a két tulajdonsággal rendelkezik. A Lisszaboni szerződés tíz éves évfordulóját üljük, és közben pedig Nagy-Britannia kilép. Ez is mutatja, hogy új lendületet kell adni Európának. Európát a sokszínűség alapján kell újraépíteni, és e, a, ennek a konferenciának kell az új jövőkép motorjává válnia. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Freund képviselő kap szót, tessék parancsoljon. Thank you, Mr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a mai vita a lehető legjobb búcsójándék Nigel Farage részére. Hiszen az utolsó plenáris ülésén nem is beszélhetnénk érdekesebb témáról, itt a kulcs vita, kiemelt vita során, mint Európa jövőjére. Nagyon sajnálom, hogy nincs ma itt velünk. Ő egy federalista összeesküvésnek nevezné ezt, de hát itt egy nyilvános vitáról van szó, egy demokratikus eljárásról, és nem valamiféle elavult ideológia kedvéért, hanem egyszerűen azért, mert a szolidaritás, az együttműködés erősebb, mint a gyűlölet és a nacionalizmus. Nigel Farage és a társai most épp a szakadékba hajtják az Egyesült Királyságot, mindeközben mi az európai integráció következő lépéseiről vitázunk. Egy erősebb, demokratikus unió felé indulunk el. Az éghajlati válság idején, akkor, amikor a nagyvállalatok nem fizetik be az adókat, amikor egy egyre kevésbé megbízható USA és egy egyre erősödő Kína között találjuk magunkat, akkor egységesebben kell fellépnünk, együtt kell működnünk, ez nem önzés. Egyszerűen csak ez a kiút, mert máskülönben elveszünk. Európaiakként ez az egyetlen út. Tehát az a javaslat, amelyet az Európai Parlament ma előterjeszt, egy erős javaslat. Írországban is láthattunk példákat a polgári közgyűlések működőképességére, nekünk is hasonló vitára van szükség. Be kell vonni a nemzeti parlamenteket is, az EU-s intézményeket is, és az snd és néppárti kollégáknak azt mondom, hogy nem elég a szociális partnereket és az európai vállalatokat is, és szakszervezeteket is bevonni, be kell vonnunk a civil szervezeteket is. Tudom, hogy ez a projekt rejt veszélyeket, lehet, hogy nem sikerül kitörnünk a brüsszeli buborékból, lehet, hogy nem sikerül azokat a reformokat végrehajtanunk, amelyeket a polgárok elvárnak, de a legrosszabb, amit tehetünk, az, hogy meg se próbáljuk. Az, euróválság, az euróvezeti válság és a migrációs válság kapcsán láthattuk, hogy Elakadunk, hogyha az integrációt csak félig hajtjuk végre. Úgy gondolom tehát, hogy a válasz abban rejlik, hogy az EU-nak meg kell adni az eszközöket és a kompetenciát, a hatásköröket ahhoz, hogy megválaszolja a nagy kihívásokat. Ne hagyjuk, hogy az euroszkeptikusok és a populisták dominálják ezt a vitát, kezdjünk neki a munkának, kezdjük el építeni az erősebb, egységesebb Európát, és kezdjük el építeni az Európai Föderalista Köztársaságot. Köszönöm az ID frakció vezetője, Zánni képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy mind a bizottság, mind a parlament nagyon fontosnak tartják a konferencia megszervezését. Ez az öt év egyik alappillérévé válik, az Európai Unió reformjának egyik alapjává válik. Persze minden frakció és minden párt egyetért abban, hogy szükség van erre a konferenciára, de mindenki más eredményre vár. Úgy gondolom, hogy ez a fontos, hogy válaszokat adjunk az állampolgároknak, akik az elmúlt években, főleg a májusi választások során hallatták a hangokat. Az választók nem az kérték, hogy pártokat vagy pedig konferenciákat szervezünk meg, hanem konkrét válaszokra várnak, konkrét válaszokra, megoldásokra. Nem arról van szó, hogy meghallgassuk az állampolgárokat, tudjuk, hogy mit akarnak az állampolgárok. Sokkal inkább politikai problémával állunk szemben, hiszen ezek az intézmények nem tudtak konkrét válaszokat adni az elmúlt években, az állampolgárokat foglalkoztató nagy problémákra. Nem tudtak választ adni a gazdasági válságra, a belső biztonság kérdésére vagy a migráció kérdésére. Ez egy olyan téma, amely a parlament állásfoglalás tervezetéből teljesen kimaradt, már pedig nem lehet e fölött elsiklani. Úgy gondolom, hogy az ilyen gyakorlatnak, az ilyen konferenciáknak akkor van értelme, hogyha figyelnek a parlament szavára. Már pedig a fontos, hogy a parlament önkritikát is gyakoroljon, nagyon sok hibát követtünk el az elmúlt években, és ezek, ezek a hibák e, gyengébb szerepvállaláshoz vezettek az európai, illetve a világ szinterén is. Az elmúlt húsz évben semmit nem tettünk annak érdekében, hogy ne gyengüljenek az államok, hogy ne gyengüljen Európa. Ez foglalkoztatja e az állampolgárokat, nem csak a marketing üzenetek, amelyeknek semmi értelme nincsen. Úgy gondolom, hogy az a cél, hogy megértsük, hogy hol hibáztunk az elmúlt években, de sajnos ezek az intézmények mindig a mai napig sem hajtottak végre önkritikát nem egy szövetségi államot kell létrehozni, hogy a zöld kollégám mondta, nem ezt akarják az állampolgárok. Az állampolgárok mindig ez ellen szálltak sít, síkra, hanem sokkal inkább a saját önazonosságunkat, identitásunkat kell megtalálnunk. Látni kell, hogy a népek, a nemzetek és az országok nélkül Európa nem működhet. Köszönöm szépen, Legutkó képviseli, az ECR vezetője, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás tervezet tel kapcsolatban azt mondhatom, hogy az állásfoglalás tervezetben minden téves és hibás. Téves és hibás, ugyanis a 48, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikk 4. bekezdése világosan elmondja, hogy a tanács és nem a parlament vagy a bizottság az, amely egy ilyen konferenciát létrehozhat. Tudom, hogy a tisztelt ház és a bizottság szerve, szerződésekhez való viszonya meglehetősen rugalmas, de hát jogállamban élünk, vegyük komolyan a szerződés betűjét és szellemét. Az önök elképzelése az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ezzel pedig a szerződés betűjét és szellemére hánynak fitjet. Téves ez a hozzáállás. És ahogy ez a dokumentum létrejött, az egy szégyen volt. Az <clears throat> AFKO kizárt erőket a megfogalmazásból öt frakció készítette elő titokban a dokumentumot, és két frakciót teljesen kizártak abból, hogy befolyásolják ezt a szöveget, hogy kezük nyomokat hagyják rajtam. Ha nem tudnak, hölgyeim és uraim, ez egész egyszerűen a többség tiran, tirannus hozzáállása, a többség zsarnoksága, ez egy cinkelt kártyákkal való játék, hiszen ezzel az Európai Parlamentet akarják a nemzeti parlamentekkel szemben helyzetbe hozni, már pedig a nemzeti parlamentek demokratikus legitimációja sokkal nagyobb, mint az Európai Parlamenté. Azért is téves ez az eljárás, és azért is téves ez a szöveg, mert a konferencia vezető szerepét a igazgató tanácsnak akarják adni, amely egész biztos, hogy ismét ezen öt frakció képviselőit fogja ötvözni. Azért is téves ez az eljárás, mert már pontosan tudjuk, hogy milyen eredményre vezet a konferencia, hogy ezt ma hallottuk. A konferencia voltak éppen egy az újabb nagyugrás ugródeszkája lesz, a Spitzen kandidát elv, a transnacionális listák és még több uniós hatáskör. Ezt akarják eladni, ne beszéljenek konzultációról, nem lehet ezt komolyan venni. A konferencia céljét előre tudják már. Nem kell sok intelligencia ahhoz, hogy megértsük, hogy ez Európa megosztottságát még tovább fogja mélyíteni, már pedig most is elég mély a megosztottság. De ne csodálkozzunk, az emberek antagonizálásában az Európai Unió mindig jó. Azt gondolják, hogy az emberek tanulnak az államoktól, de hát a legtöbb eh, európai parlamenti képviselő úgy tűnik, hogy nem tanul az emberektől. Presidente Obri per il gruppo. Most pedig a GUE eh, vezetője Obri asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint eh, egy hónapja tüntetnek a franciák a nyugdíj ügyek miatt. Tegnap több mint ezer orvos kezdett tiltakozásba a francia kórházak állapota miatt. Európa szerte a megszorítás következménye jelen tüntetnek. Mindenhol elutasítják azt az individualista rendszert, amely a szolidaritást ellenében hat. Mindenhol változásra van szükség. De sajnos itt inkább a célokra figyeltek, nem pedig a, a módszerre. Mindazok a kihívások, amelyekkel szembesültünk, az azt jelenti, hogy a struktúrák összeomlottak, és mindent újra kell gondolni. Az Európai Uniót megalapozó szerződéseket teljesen át kell alakítani. Az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciának a szerződések módosításáról kellene szólnia. Ez egy hatalmas feladat, egy Green New Deal-re van szükség, mind ökológiai, mind pedig szociális területen. A növekedés és a versenyképesség helyett inkább szolidaritásra lenne szükség, az általános dömping helyett inkább harmonizációra kellene odafigyelni. A parlamentnek kell vezetni ezt a folyamatot, nem a bizottságnak, amelynek semmilyen legitimációja nincs a polgárok körében tagállamonként maximum két-három ember vehet részt ebben a konzultációban, és ez megakadályozza, hogy ők valójában részt vegyenek. Az európai polgárok bizalmát nem lehet megnyerni népszavazás vagy hasonló folyamatok nélkül. Miért ismételjük meg a kudarcainkat már 2002 óta? A Lisszaboni szerződés az emberek akarata ellenére fogadták el, nem kérdezték meg őket népszavazáson. Egyre többen utasítják el az európai intézményeket, és kérdőjelezik meg a játékszabályokat. Az Európa jövőjéről szóló konferenciát azt kockáztatja, hogy csak sok hűhó lesz semmiért. Európa ennél többet érdemel egy méreható radikális reformot, amely az emberek és a bolygó szolgálatában áll, és ami egy valóban részvételen alapuló folyamat lenne. Méltónak kell lennünk az európai projekt kezdeti idájához. Én... Köszönöm szépen. Kasztáldó képviselő függetlenek nevében. Egy perc. Elnök úr, biztos asszony, végre lehetőségünk van arra, hogy egy komoly vitát kezdjünk újra Európa jövőjéről. Nagyon sokat kértük ezt az elmúlt években. A Brexit traumáját is fel kell dolgozni, és um, ezért eh, az új európai menetrendről kell elgondolkozni, és ambíciózus reformokat kell útjára indítani a szociális pilléről, valamint a migráció kezeléséről, hogy néhány témát mondjak. Ugyanakkor a megerősített együttműködés kérdését is tisztátni kell, és meg kell akadályozni, hogy eh, több sebességes Európáról szakadjon Európa. Meg kell akadályozni, hogy ne rekedjen meg ez a konferencia, megfelelő intézményi reformokat hozzon létre. Az állampolgárokat kell a folyamat igazi fő hősévé tenni, és nekünk, a parlamentnek meg kell védenünk a szerepvállalásunkat, és hangot kell adni az állampolgárok vágyainak nem lehet ez csak felszínes munka, ez a konferencia, nem csak beszéljünk, hanem valódi lendületet adjunk az európai gondolkodásnak. Az európai a mai világban három fő ér, érzület határozza meg az embereket, a harag, a félelem és a remény. Legyen ez a remény konferenciája. Köszönöm szépen, meghallgattuk a frakciók felszólalóit, és persze a kékkártyás kérdéseknek is helyét adunk. Először Rangel képviselő kap szót másfél percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr a tisztelt tanács, tisztelt bizott, biztos asszony, tíz éve eh, írták alá a Lisszaboni szerződést, és itt az ideje annak, hogy az uniót a következő évtizedre felkészítsük. Méreható és széleskörű vitára van szükség annak érdekében, hogy felkészítsük az intézményeinket és az uniót az előttünk álló kihívásokra ezért hozzuk létre ezt a konferenciát. Azonban jelenleg a felkészülést arra akarjuk felhasználni, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel bevonjuk az állampolgárokat ebbe a vitába. Ez a fő célunk. De, és ezt nevezzük a participatív vagy részvételi demokráciának. Ez így igaz. De legyünk óvatosak. Nem akarjuk, összekeverni a részvételi demokráciát a képviseleti demokráciával. Egy dolog, hogy figyeljük az állampolgárok mondandójára, bevonjuk őket, úgy érezik, hogy részt vesznek a vitában. A másik kérdés pedig az intézményi képviselet. a jogállami alapon álló képviseleti demokrácia. is. fontos, hogy a kettő dolgot külön válasszuk teljesen világosan be kell vonni az állampolgárokat, az általunk, általuk felvetett ötleteket, ötletekre figyelni kell, de a képviseleti demokrácia intézményei kell, hogy végezzék a munkát. Ez lesz az első alkalom, hogy igazán figyelünk az állampolgárokra, és az ő véleményük számít majd. Thank you. Köszönöm szépen. Bischoff asszony a következő két és fél percre. Az utóbbi években a különböző válságokról folytattunk vitát, a Brexitről, az euroszkeptikusok egyre hangosodó, egyre nagyobb jelenlétéről, és nem csak itt a parlamentben volt ez így. A tavalyi európai parlamenti választások alkalmával tettünk egy első lépést kifelé ebből a negatív spirálból. A polgárok a nagy részvétele világosá tették, hogy érdekli őket Európa, hogy foglalkoztatja őket Európa kérdése, de jelezték azt is, hogy elvárják, hogy Európa cselekvőképes legyen. Ez a választási részvétel nem volt magától értetődő, hanem széles alapra helyezett szövetségek és egy érzékenyítő kampány is hozzájárult ahhoz, hogy most máshogy legyen, mint korábban volt. A polgárok egy cselekvőképes Európai Uniót akarnak, egy olyan uniót, amely megvédi őket, amely erős, ezért fontos, hogy ezzel a konferenciával végre a jövőbe tekintsünk, hogy elinduljunk egy új irányba. De ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha jól szervezzük meg ezt a konferenciát, ha bátrak leszünk. Ezért ez a konferencia nem lehet egy fajta rutin, nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig. Elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Oda kell mennünk, ahol azok élnek, akik úgy érzik, hogy magukra hagyták őket, tehát nem elég a nagyvárosokban megkérdezni a polgárokat a véleményükről, hanem el kell menni vidékre, meg kell kérdezni a fiatalokat, az időseket, a munkanélkülieket, azokat is, akik kritikusan tekintenek Európára, akik számára Európa nem feltétlenül egy fontos projekt. Ezért fontos az, hogy a polgárok közvetlenül befolyásolhassák a dolgok menetét rögtön az elejétől fogva, és ne csak a végén mondhassanak igent vagy nemet, amikor mi már meghoztuk tulajdonképpen a döntést helyettük. Az Európa jövőjéről szóló konferenciát ezért nagyon nagy lehetőségnek tekintjük a frakciónkban. Egy intézményi plenáris ülés is összeülne, ahol a civil társadalom képviselői, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság részt venne az üléseken, de ahol jelen lenne a régiók bizottsága is, mert szükség van a regionális helyi szintű vezetőkre is, hogyha tényleg el akarjuk érni ezzel a vitával az embereket. Ezért örülök, és ezért remélem is azt, hogy elég bátrak leszünk ahhoz, hogy elhagyjuk a jártutat, és elinduljunk egy új irányba, azért, hogy közösen demokratikusabbá, szociálisabbá és cselekvőképesebbé tegyük Európát. Köszönöm szépen. Ferhofstadt úr a következő három percre parancsoljon. Először is mondjuk el azt, hogy közel húsz év telt el a konvent kezdete óta és most újra megállapodott a három intézmény arról, hogy egy méreható reformra van szükség az Európai Unióban. Már ez önmagában is egy nagyon fontos dolog. Ugyanis pontosan 20 évvel vagyunk az előző konvent kezdete, ó- kezdete óta, ennyi idő telt el, és most újra azt látjuk, hogy egy méreható reformra mindenképpen szükség van. Nem akarok legutkó úrral vitába bocsátkozni, mert már egyébként is elment. Nincs már itt a teremben, de lényegében azért akarjuk ezt a konferenciát, azért van rá, rá szükségünk, mert látjuk, hogy vannak problémák az Európai Unióban. Hát itt van a Brexit. Egy nagy tagállam kilép az Európai Unióból. Hát ezt látva nehéz lenne azt mondani, hogy hát fantasztikusan működik minden. Nem gondok vannak, hogyha egy nagy tagállam úgy dönt, hogy kilép az EU-ból. Hogyha öt évvel a migrációs válság kezdete óta most megint csak azt látjuk, hogy még mindig nem reformáltuk meg a Dublini rendszert. Hát akkor gond van Európában, igenis gond van. Tíz év telt el a pénzügyi válság kezdete óta, és még mindig nincs bankunió az EU-ban. Ez is azt mutatja, hogy igen, az EU-ban gond van. És amikor az amerikaiak és az oroszok döntenek mindenről a szomszédságunkban, például Szíriában, Líbiában, Ukrajnában, hát akkor gond van Európában. A valóság az, hogy a nemzetközi szintéren, kedves kollégák, kinevet bennünket Putyin, zsarol bennünket Erdogan, Trump is azt tesz velünk, amit akar, ezért kell megreformálni Európát, és nem azért, mert itt minden olyan rózsás. Holnap már egy új világra ébredünk, az olyan birodalmak dominálják a világot, mint Oroszország, Kína, Amerika. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy nekünk is birodalommá kell válnunk, de meg kell védenünk egy olyan Európát, ahol a gyermekeink és az unokáink túlélése biztosított ebben az új világban. Mert ez ma sajnos nem így van. És ez azt is jelenti, hogy új módszerre van szükség. A konvent fölülről lefelé építkezett, az élén Zsiszkár teszten állt, egy nagyon impresszív, nagyon nagy benyomást keltő vezető állt a komment élén, de nem működött a dolog. Most alulról felfelé kell építkeznünk, a polgároknál kell kezdenünk. A Monet és Schumann jelezte, fémjelezte kort követően, és Kohl és Mitterrand fémjelezte kort követően, most már egy új mozgalomra van szükség, új fajta bátorságra van szükség ebben az új nemzedékben. Köszönöm. Mr. Hofstadter, Felhoztat úr, két kékkártyás kérdés van önnek. Roland úrtól és itt a másik kollégától elfogadja ezeket? Rendben, akkor Roland úr, ez a szerencsés napja ma. I do feel lucky. Szerencsésnek érzem magam önnel, elnök asszony. Felhoztat úr, az Európa jövőjéről szóló konferencia a téma, de az én egyik legfontosabb aggályom Európával és jövővel kapcsolatban az ön függősége a geopolitikai ellenségeinktől. Oroszországot említette, de az északi áramlat kettő, amely a gázvezetéket hozza majd Európába, ez most megvalósul, Dánia is aláírta 150 millió eurós költséggel. Nem gondolja, hogy inkább függetlennek kellene lennünk? Köszönjük, Roland úr. Ninas úrnak volt még egy kérdése. Felhoztat úr, ön azt mondta, hogy egy lentről építkező megközelítést szeretne. Van néhány plegyka, keringenek olyan plegykák, hogy egyes pártok már megegyeztek abban, hogy kinek kellene vezetnie ezt a folyamatot, tehát az ön neve is elhangzott. Szeretném tudni, szeretném öntől hallani, hogy ezek a plegykák nem igazak, és hogy maga a konferencia fogja eldönteni, hogy ki vezeti azt. Úgy tűnik, hogy jó ötlet az, hogy egy demokratikus folyamat legyen. A polgárokat kellene megkérdezni, ahogy a választások során tettük. De talán Szaszóli urat megkérhetnénk, hogy szervezze meg ezt a folyamatot, és lehet, hogy én jelölt vagyok erre. A brit barátaimnak pedig azt szeretném mondani, hogy az északi áramlat, igen, ez e, jó, de mit bizonyít ez? Ez azt bizonyítja, hogy az Európai Unió valamiben e, hiány szenved, hogy nincsen egy európai energiaközösség. Tehát ha azok, akik a Brexit párt tagjai, ha nekik bajuk van az északi áramlattal, akkor neki kellene létrehozniuk azt az, azt az energiaközösséget, amire olyan nagyon szükségünk van. Köszönjük, a következő hozzászólunk másfél percben, Allard úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem csak a problémákról, hanem a lehetőségekről és a megoldásokról is szeretnék beszélni. Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy demokratikus gyakorlat, ami nagyon időben érkezett. A Brexit nem az euró szólt, hanem a progresszív napirendet akarta megállítani. Amikor létrehoztuk Európát, akkor ezt komolyan gondoltuk, tehát bízanak bennünk továbbra is, hogy a nemzetköziség európai értékeit képviseljük most is. Erre a konferenciára azért van szükség, mert támadás alatt állunk, a populisták támadnak minket. A politika nem áll meg, vagy előre haladunk, vagy visszafelé. Ez a konferencia egy előremutató lépés. Valamennyi tagállam beleértve a jövőben csatlakozókat is. Skócia egy jövőbeli tagállam, ehhez nem fér kétség és biztos, hogy az Egyesült Királyság más részei is követni fogják a példát. Skóciába tekintünk, amikor civilizációt keresünk, az innovatív ötletek révén a polgárok részt vehetnek, bárhonnan jöttek, bármilyen nemzetiségük is. Nem lenne jó, hogyha az Európában élő összes ember részt vehetne ebben a konferenciában, nem csak az európai állampolgárok? E, Skóciában van egy intézményünk, ennek a modern alapja az Európai Uniótól érkezik. Skócia e, várja ezt a vitát az Európai Unió jövőbeli tagállamaként. Mr. Beck, for two and a half minutes. Beck úr, két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2000-ben az EU E útjára indította a Lisszaboni menetrendet. Azért, hogy az EU-t idézek a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú társadalommá tegye 2010-re. 2010-ben, amikor közelgett 2010, a menetrendre való utalásokat törölték az EU honlapokról, és a tervet átnevezték 2000, 2000, Európa 2020-as stratégiára. 2020 eljött, és a legkompetitívebb és legdinamikusabb tudás alapú társadalom, amely a világ morális fő <coughs> oktató és tanára, és amely a legmagasabb munkanélküliséget és a legalacsonyabb növekedés mutatja fel Japán után a második legalacsonyabb a növekedés. A legintegráltabb eurozónás országok tekintetében a gazdasági adatok még rosszabb a képet mutatnak, és mint a okosabb nem EU eurozónás országok számára. Most pedig Európa jövőjéreli konferenciát akarnak szervezni, hogy még demokratikusabbá tegyék Európát. A bizottság elnök asszonya öm, egy az új Green Deal-re tesz javaslatot egy trillió plusz euró értékben. Akkor, amikor az EU világ klímára való befolyása minimális. Az európai értékek nevében amellett száll síkra von der Leyen asszony, hogy még több külföldit, a harmadik államokbelit migráltassunk Európába, hogy még kevésbé európai legyen az európai élet. Sigmund Freud a Fluchtnidi Krankheit, vagy menekülés a betegségbe kategóriáról beszélt, amikor a nem kellemes valóságtól, a valóság elől betegségbe menekülő neurotikus beteg, és ragaszkodik a betegségéhez. Ezt írta le Zigmund Freud. Van-e jobb diagnózisa az, Európán, az Európai Uniónak ma, mint ez? a menekülés a betegségbe. Az Európai Unió az EU integráció narkotikus túladagolásához nyúl azért, hogy elmeneküljön a valóságtól. For one and a half minutes, Mr. Krasnodar... Krasnodowski. Please don't... Kérem, ne fütyüljenek. Krasznyodoszki úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa jövője nem ugyanaz, mint az Európai Unió jövője. Európa már az Európai Unió előtt is létezett, ezt ne felejtsük el, és az Európai Unió bukása, megszűnése után is lesz Európa, illetve akkor, amikor a politikai együttműködés új formáját dolgozunk ki tagállamaink államaink számára. Kétség nem férhet hozzám, hogy persze gondolkoznunk kell azon, hogy hogyan is nézzen ki Európa jövője. Erre a vitára, erre az eszmecserére szükség van. Hiszen vannak mind baloldali, mind konzervatív gondolkodók, akik azt mondják, hogy az európai civilizáció kritikus helyzetben van, másrészt ugyanakkor azt is mondják, hogy az Európai Uniót meg kell reformálni. Mi támogatjuk a nyílt, őszinte vitát, de nem azt a vitát, amelyben a másik, másként gondolkodókat hát kizárják, például azokat, akik a további integrációt bírálják. Nem szabad a méreható változásokat sem kizárni. Egy-két kollega európai köztársaságról beszél, de hát az európai állampolgárokat nem lehet jó és rossz állampolgárokká felosztani az Európa jövőjéről szóló vita tekintetében egyetértünk azzal, hogy be kell vonni ebbe a vitába az állampolgárokat. Másrészt ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy nem létezik egységes európai nyilvánosság, ezért ezeket a vitákat nemzeti szinten kell végrehajtani. Azt gondoljuk, hogy a parlamenti vita nem helyettesítheti a polgárok közötti vitát, közös társadalmi vitára van szükség, és a szerződéseket csupán a 48-as házszabály, szerződéses cikk alapján lehet végrehajtani. Solc úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság az Európai Parlamentben vezető szerepet játszik, illetve vezető szerepet akar adni az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság erre a következendő két és fél évre és egy konkrét javaslat került most az asztalra azt illetőleg, hogy hogyan is kívánjuk közösen az összes állampolgárral együtt új mederbe terelni az európai politikát annak érdekében, hogy a jövőbeni kihívásokat és a mindennapi problémákat is meg tudjuk oldani. Több éven keresztül tartó, fájdalmas mélyválságokat követően most arról kell döntenünk, hogy milyen EU-t akarunk, milyen EU-ra van szükségünk, min kell változtatni, mit kell megtartani. A parlament megközelítését mindenképpen helyesnek tartom, azt illetőleg, hogy a kezdetektől fogva a polgárokat állítsuk a konferencia középpontjába, és hogy közvetlenül a reprezentatív demokráciát kibontakoztassuk, és biztosítsuk a folyamatos párbeszéd révén azt, hogy a polgárok közvetlenül dönthessenek az EU jövőjéről. Ez a konferencia valójában azt jelenti, hogy elsősorban a polgárok EU irányába megfogalmazott kéréseinek, elvárásainak adunk teret. Nekik kell eldönteniük azt, hogy mit kell tenni, hogy a demokratikus deficitet megszüntessük, új politikai stratégiákat alakítsunk ki, és hogy az Európai Unió hétköznapi működését próbára tegyük. Kérem, kérdezem az EKR és az ID képviselőit, hogy miért félnek azoktól a polgároktól, akik a szolidáris együttműködés mellett akarnak kiállni az európai kontinensen. Átláthatóságra van szükség és a modern kommunikációs technológiák hasznosítására is, ezért a konferenciának túl kell majd mutatnia a hajdani konventen. Köszönöm. Köszönjük, Papadakis úr, egy perc. Köszönöm szépen. Ugye Európa jövőjéről beszélünk, és az Európai Unió jövőjéről, az Európai Unió azonban mindeközben a monopóliumok Európája. Ez évszázadok óta így van, ma pedig itt van a Brexit, különböző feszültségekkel kell megbirkóznunk, rengeteg a konfliktus. A tőke válságát éljük, és ennek nyilvánvalóan kihatása van az Európai Unióra is többek között. Másrésztről azt látjuk, hogy az emberek és főként a fiatalok már nem hisznek ebben a projektben. Most megpróbáljuk bevonni a polgárokat a döntésekbe, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a polgárok véleményét is figyelembe vesszük. Mindenki, még a GUE is ürügyül használja ezt, de én úgy gondolom, hogy az Európai Unió ezek ellenére nem fog megváltozni. A szélső jobb oldalon állók is hibát követnek el, mert a kizsákmányoló rendszer tovább él majd, és emellett az alapvető jogok is sérülni fognak, ugyanúgy, mint eddig. Az Európai Uniónak vissza kell adnia a nemzetek kezébe a hatalmat. Köszönjük, González szponzor. Tisztelt kollégák, Európa a béke érdekében és a háború ellen jött létre. Már felnőtt egy generáció, melyik már elfelejtette a háborút. Európa egy olyan békefolyamat, amely lefékeződött, és most már elkezdett hátrafelé indulni. E, Európa egy álom volt, de a valóság e, az nem elég már számunkra. Nekünk, politikusoknak e, már nincs jogunk álmodni. A politikusok ma csak szlogenekben és üres szavakban gondolkodnak. Ez most egy olyan projekt, amelyet meg akarjuk mutatni a polgároknak, hogy közel vagyunk hozzájuk a választási kampány során beszéltünk hozzájuk. Mi is polgárok vagyunk, és ha nem vagyunk azok, akkor mit csinálunk ebben a parlamentben? A parlamentekkel párhuzamosan a polgárok gyűlései csak elveszik a parlament legitimitását. Európának nem álmodozó politikusokra van szüksége, hanem olyanokra, akik alkotnak, akik egy nacionalizmus határok és diszkrimináció nélküli Európát hoznak létre, akik megoldják azt, hogy a Európa nem maradjon egyedül a tanácsban, hogy egy föderális Európa jöjjön létre. Képesnek kell lennünk arra, hogy megmondjuk, hová megyünk. Ez az, ami valóban fontos. Európát létre kell hozni, hinni kell benne, nem pedig álmodozni róla. Thank you. Köszönjük. González Pons úr, egy kékkártyás kérdés érkezne önhöz. González Pons úr